Good afternoon, ladies and Üdvözlök mindenkit, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Thank you very much. I open the today. Tisztelt kollégák, megnyitom a ma délutáni ülést. A napi rend elfogadásával kezdjük. Egy rövid kis megjegyzésem lenne a napi rendel kapcsolatban. Gratulálok Keretú asszonynak, aki újra itt van közöttünk a Regi Bizottsággal folytatandó eszmecserére, azonban el kell mennie, ha jól értem, 4 óra 15-kor, hiszen a biztosok kollégiumának soron kívül ülésére kerül sor. Egy kis változás tehát a renden ez, és akkor kezdhetjük is a munkát. Engedje meg a biztos asszony, hogy a szavazást gyorsan, két perc alatt lezárjuk. Nincsen, egy, nincsen semmilyen megjegyzésem, bejelenteni való van-e a napirendel kapcsolatban bármilyen megjegyzés, nincs, akkor kezdhetjük is a szavazást. A strukturális reform támogatási program 2017 és 2020 közötti programjának programjáról szavazunk. 2016. november 29-én a Regi elfogadta a Lambert van Nistelrooy és Konstantin Grail jelentést a ezen strukturális reformtámogatási program keretében. Január 2017. január 14-én megkezdődött az intézményközi közi párbeszéd ezzel kapcsolatban. Én tájékoztattam önöket a trialógusról az elmúlt üléseken, és 2017. február 8-án egy informális megegyezésre került sor a eh, tanács és a tárgyaló delegációk között. Kiváló eh, megegyezés ez a parlamentnek eh, sikerült biztosítani így a parlamenti vizsgálati fenntartás tiszteletben tartását, illetve az új program végrehajtásának átláthatóságát. Emellett biztosítottuk azt is, hogy a gazdasági, szociális és területi kohézió elve szerepeljen az új programban. Mielőtt szavazunk, egy egyszerű elektronikus szavazásra kerül sor. Kérdezem, hogy a jelentéstevők szeretnék, szeretnének-e valamit mondani, Van Nisztelrooy úr? Igen, igen, egy rövid megjegyzésem lenne ezzel a a regiben való együttműködés és a trialógus állagsége közötti együttműködésről, hogyha megnézik az anyagnak a vagy a folyamatnak a kezdetét itt a parlamentben, látjuk, hogy ez egy nagyon elméleti megközelítés volt, nem volt valódi kapcsolat a kohéziós politikával, és hogyha megnézik, hogy milyen munkát, hogy alakult ez a munkánk után, teljesen világos volt, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy a tagállamok saját nevükben benyújtanak javaslatokat és támogatást keresnek a strukturális reformokhoz, hanem hogy be kell vonniuk a helyi önkormányzatokat, városokat, stb. Másodszor a kohéziós politika eddigi eredményeinek elismerését is sikerült elérnünk. Tudjuk, hogy az ország specifikus ajánlásoknak kb. háromnegyede összefügg a szociális kohézióval, a gazdasági kohézióval, illetve a különböző típusú programokkal. Ez az egyensúly önmagában nagyon világos, és azt remélem, hogy ez a szavazás és a plenáris szavazás is hamarosan oda vezet, hogy egy kicsit más eszközt tudunk elfogadni szélesebb körű támogatással az eddigi alapok érdekében. Konstance Krél és én ezeket a témákat tartottuk fontosnak, és ezeket sikerült elfogadtatnunk. Köszönjük az árnyék jelentéstevőknek is a munkát. Remélem, hogy a szavazás is sikeres lesz. Elnök, köszönöm szépen, akkor kezdhetjük is a szavazást. Akkor most elektronikusan szavazunk. Kérem, hogy a használják a kártyájukat. Az Európai Parlament és a e, bizottság közötti e, javaslatról szóló e, szavazásra kerül sor, tehát strukturális reform támogató program 2017-2020-as időszakra vonatkozó létrehozása. Nagyon hosszú a címe a szövegnek, de megnyitom a szavazást. Meg kell szakítanom a szavazást, mondja az elnök. Kérem, hogy a szocialisták is és a néppárt is ellenőrizzék, hogy hányan szavaznak a soraikba, mert három plusz szavazat van. Rendben, minden? Jó, akkor újra szavazunk, Elnézés. Nem jól működik a berendezés. Múltkor is ugyanez volt a probléma, megnyitom a szavazást másodszor is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. 26-an voltak mellette, és 9-en ellene. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a jelentéstevőknek is. Uh, thank you. No, I jó, akkor ezzel a szavazást lezárom, nincsen egyéb szavazási témánk, és rögtön rá is térünk Korina Krecu asszonynal, a biztos asszonynal folytatott eszmecserére. Nem fogok most részletekbe menni, hogy ön miért látogatott ide hozzánk, már a múltkor is részt vett a soron kívüli ülésünket, és most meg is adom a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt regi bizottsági eh, képviselő kedves kollégák! Ahogy elhangzott, szeretnék elnézést kérni, ugyanis nem tudok itt maradni olyan sokáig, ahogy szerettem volna, mert csak tegnap hallottam, hogy egy soron kívüli kollégium ülésre kerül sor. Remélem, hogy ezt megértik. Minden esetre köszönöm a meghívást erre az ülésre. Az elnök asszony is mondta, hogy volt már lehetőségünk a mm, természeti katasztrófa javaslat megvitatására. Örülök annak, hogy a tagállamokat elérik, eléri a segítség, például az olaszországi földrengés és egyéb természeti katasztrófák után. Természetesen tudatában vagyok, hogy dolgoznak önök is ezen a javaslaton, és hadd mondjam el, hogy rendelkezésre állok mindenféle további információ megadására, hogy gyorsan tudjunk haladni ebben a témában. Jó lenne gyorsan lezárni ezt a témát, ez elengedhetetlen. Mint ahogy ez a strukturális eh, reformprogram támogatására is érvényes. Az omnibus javaslattal tehát erre meg lesz a lehetőség. Önök is tudják, hogy mi közösen az Európai Parlament, főleg önök, az Európai Parlament képviselői, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai már régóta kérik a kohéziós politika egyszerűsítését, és azt gondolom, hogy a javaslatunk mindenki számára megkönnyíti az életet, és stabil keretet ad a helyszínen dolgozóknak. Összességében nagyon is bizakodunk abban, hogy egy beruházási tervvel sikerül majd eh, lendületet adni a vidékfejlesztésnek, a helyi beruházásoknak. Én számítok az önök szakértelmére, politikai ítélőképességére, eh, és annak biztosítása érdekében, hogy ez a javaslat elérje a e, kedvezményezetteket. Hogyha vannak kérdéseik, ezeket szívesen, ezekre szívesen válaszolok. Időközben pedig ma három dologra szeretnék koncentrálni, a regionális politika végrehajtása, a jövőbeni kohéziós politika és a kohéziós politika e, kommunikációja. Hadd térjek rá ezekre a pontokra. A kohéziós politika végrehajtását illetően e, tényleg valóban többen jelezték az aggodalmukat a végrehajtás késlekedése miatt. Hadd mondjam el, hogy én megértem az önök aggodalmait. A kohéziós politika valóban egy nagyon nagy beruházási hajtóerő az Európában, és e, a növekedés, a munkahelyteremtés, az, e, a vasút, a kórházak megépítése függ ettől. És főleg azok számára fontos ez, akiknek a legnagyobb szükségük van ezen infrastruktúrális beruházásokra. Hadd mondjam el, ahogy ezt már a legutóbbi plenárisan is mondtam, hogy ez a politika nagyon sok eredményt hoz. 180 milliárd eurót ruháztunk be a valódi valódi e, gazdaságban 315 ezer projekt valósul meg európai szinten, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen a, a 2007-2013-as projekt időszakhoz hasonlóan eredményeket hoz. Haladnak a dolgok tehát, és pontosan ez az, ami számít a politika szempontjából. Természetesen remélem, hogy ez a végrehajtási folyamat, ezt hamaros, hamarosan az EU kifizetések is tükrözik, hogyha a, nem, a kompetens nemzeti hatóságok eh, ennek zöld utat adnak. Eh, természetesen a szükséges a felgyorsítás, hiszen ahogy Van Nistelrooy úr is mondta, a plenáris vitán, és többen is említették ezt, hogy a tagállamokkal, régiókkal együttműködünk, főleg azokkal, ahol a specifikus batölnekeket feltártuk, problémás szűk keresztmetszeteket feltártuk. Az egyszerűsítési folyamat kezd gyümölcsöt hozni, és ezzel rá is térek a 2020 utáni politikára. Tudatában vagyok hogy annak, hogy a egykori kollégám a kohéziós politika jövőjéről szóló jelentésen dolgozik, és várom a következtetéseket. Azt gondolom, hogy erős kohéziós politikára van szükség a jövőt tekintve, és egyetemű jelzést kell küldeni. Tavaly a Brexit referendumra került sor, illetve Donald Trump megválasztására, és most pedig Hollandiában, Franciaországban, Németországban eh, vannak választás, lesznek választás, választások, és ez rendkívül eh, erős politikai üzenet. Világos üzenetet kell küldeni eh, azoknak, akik eh, munkanélküliek, eh, több száz millióan, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. A jövő az nem a populizmus, illetve a múltban rejlik. Európa gondoskodik róluk, az, az európai politika javítani kíván a mindennapi életükön, és lehetőségeket kíván biztosítani mindenkinek. Azt gondolom, hogy ez egy valódi politikai program, a kohéziós politika. Meg vagyok győződve róla, hogy egy olyan kohéziós politikáról van szó, amelyet várnak tőlünk a, politiká, a, a politikusoktól a, a polgárok, és nagy kihívásokkal nézünk szembe, a e, szegénység, a szociális kirekesztés, a klímaváltozás és egyéb kihívások. Olyan kihívások ezek, amelyek még a legfejlettebb régiókra is hatnak. A regionális e, politika kihívásai minden régiót érintenek. Minden régiónak szerepet kell vállalnia az Európai Uniós prioritások megvalósításában, hiszen az Európai Unió nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kihasználatlanul hagyjon több régió energiáit. Még font, két fontos további fontos vívmányai vannak a kohéziós politikának, de közben biztosítanunk kell azt is, hogy az európai reform agenda homlokterében legyenek ezek a reformok. A hatékony közigazgatásra van szükség, Emellett meg kell néznünk azt is, hogy hogyan lehet a politika működésének módját javítani. A valódi megfelelő egyensúly az új kihívások megoldása és a növekedés és a munkahelyteremtés közötti kihívások egyensúlya nagyon fontos. Lehet, hogy egyéb informális ülésekre is sort kell keríteni, mert a mai nap nem elegendő, ezen eh, témák eh, megtárgyalására. Holnap Varsóban leszek, a Régiók Bizottsága által szervezett konferencián, aztán júniusban lesz egy kohéziós konferencia. Önök is tudják, hogy fontos az érdekelt felek közötti párbeszéd, de nem elég ez ahhoz, hogy a történelem útját megváltoztassuk. Fontos biztosítani ezt, hogy a polgárok mögöttünk legyenek. A legutóbbi időszak volt tanulva, úgy tűnik, hogy a polgárok nagy része nem is hallott még a kohéziós politikáról. A mi feladatunk, hogy ez megváltozzon. Szorosan együttműködünk a kommunikációért felelősökkel, európai és helyi szinten, és igyekszünk bevonni a helyi partnereket. Talán önöknek is van néhány ötletük. Én is próbálok meglátogatni projekteket, amelyeknek fontos hatása van az emberek életére. Aztán egy cselekvési tervet fogunk bemutatni tavasszal, a kommunikáció az egyik legfontosabb prioritás számomra idén a jövőre való felkészülés keretében. Nagyon örülök, hogy számíthatok önökre ezen politikák megvalósításában, és köszönöm a figyelmüket. Thank you. Uh, now is... Köszönöm szépen. Ahogyan ezt mindig is szoktuk, elkezdjük a kérdéseket. Először a koordinátorokkal. Fanny Szteroly úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött, és lehetővé teszi számunkra, hogy fontos kérdéseket megvitassunk. És köszönöm azt is, hogy ilyen konkrétan szólt hozzánk, hiszen megismételte azt a javaslatát, hogy legyen egy kommunikációs cselekvési terv, készüljen el egy ilyen terv, mert fontos, hogy be tudjuk mutatni, amit csinálunk, hogy ez jusson el a régiókba, a városokba. Sok európai mm, hajlandó lenne arra, hogy elmeséljék a saját történetüket. Most különösen a populizmus előretörése idején ez nagyon fontos lenne. Nagyon örülök annak is, hogy a jövővel kapcsolatban ön azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha arra gondolunk, hogy az Európai Bizottság készít majd egy fehér könyvet Európa jövőjéről, nos, a kohézióra egyre nagyobb szükség lesz, ugyanúgy, mint a strukturális politikákra. És itt um, túl kell lépnünk a saját árnyékunkon, hiszen meg kell vizsgálnunk persze a teljesítés hatékonyságát, de alapvetően a legfontosabb az, hogy Európát egybe tartsuk. Már most is több sebességű Európa tulajdonképpen, vannak akik gyorsabban haladnak, vannak akik lassabban, és ha meg tudunk egyezni egy közös agendában, ott mindenképpen arra van szükség, hogy mindent a kohéziós politika alapozzon meg. Most már vannak új jogi eszközök, különböző instrumentumok, strukturális program, illetve a megreformált kohéziós politika, gondoljunk csak az ex-ante kondicionalitásra, a teljesítmény alapú költségvetés készítésre. Ezek alapvető fontosságú lépések egész Európa számára. És valószínűleg azzal együtt, amit az intelligens szakosodás programmal együtt elértünk, iskolák építése, szociális programok, összekapcsolódások, hogy az élen járóval, hiszen nem lehet mindenki motor vagy mozdony, hanem össze kell kapcsolni a kés a lassabban haladókkal, az elsőt követőket is egymással. Ehhez kell egy program, egy agenda, amire hagyatkozhatunk majd a következő húsz évben is. És hiszen itt az emberekről, az emberi erőforrásról van szó. Általánosságban az, amit a biztos asszony elmondott, az nagyon sokat segített nekem abban, hogy igen, én is leszögezzem, láthatóbbá kell tenni magunkat, és be kell tudni mutatni, hogy a kohézió az Európai Unió egyik legfontosabb célja lesz 2020 után is 27 ország számára. Tehát nagyon jó szellemiséggel indított el a vitát, biztos asszony. Konszulin úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ön beszélt a megerősített együttműködésről a parlament és a bizottság között, főleg úgy gondolom, hogy időnk van arra, hogy bevonjuk a kohéziós politika főbb szereplőit. Úgy gondolom, hogy ez lenne az első lépés. Parlament és a bizottság egy fórum megszervezésével június hónapra, bevonni tehát a szereplők, ebben a témában szereplőket. Ne zárkozzunk be itt Brüsszelben, és magunk között beszélgessünk, hanem legyen egy pozitív interaktivitás a régiókkal, a közösségekkel, az önkéntesekkel világával, a civil szervezetekkel. Hallgassuk meg a civil világot Európában. A kohéziós politika így lehet rögtön az első lépésektől kezdve egy óriási kommunikációs eszköz, amelyik összehozza a társadalmat. Meg kell találni ehhez az eszközöket, mindannyiunk gondolkodjunk el ezen, hogy hogyan lehet a legjobb módon bevonni az összes hatóságot azok a részéről, akik a kohéziós politikát létrehozzák. A második témám, ha, ha mi úgy döntünk, hogy az innovációt fogjuk erős megerősíteni, és meg fogjuk nézni, hogy mennyire hatékony a kohéziós politika, akkor innentől kezdve különböző döntéseket kell hozni, például költségvetési kérdésekben. Tehát meg kell határozni az irányvonalat és erre építeni az egészet. Mi legyen a politika, a kohéziós politika a következő években Európában? A válasz az, hogy igenis egy olyan politika kell, hogy legyen, amelyek összehozza a különböző szereplők véleményét helyi szinten, európai szinten, nemzeti szinten azt a jelzést, azt az üzenetet kell továbbítani Európa felé, hogy meg akarjuk erősíteni a kohéziós politikát, meg akarjuk védeni ezt a politikát, mert tudjuk, hogy ez ö, az egyik olyan eszköz, amelyik rendelkezésünkre áll, hogy ö, egységé kovácsoljuk Európát. Aztán meg kell válaszolni, hogy milyen módozatokkal. Kettőt fogok megemlíteni. Egyértelmű, hogy 8-9 éve válság után van egy pár kérdés, amire végleges választ kell adni. Először is meghatározni, hogy a kohéziós politika és a gazdasági governance között milyen összefüggés van azok a programok között, amit a tagállamok indítanak el. Milyen összefüggés van a e kettő között? Már nagyon sokszor nem veszük észre, de nagyon sokan írtak erről, miközben mi eh, különböző politikákat eh, indítunk el, kohéziós politikákat, máshol viszont eh, megszorításokat vezetnek be, és ez a kettő nem működik együtt. Nagyon sokszor ezt az eszközt tudtunk használni, a kohéziós politikát, csak nem mindig tudtuk megfelelő módon használni ezt. Ezért tisztázni kell a helyzetet, hogy a pénzügyi governance, kormányzás és a kohéziós politika milyen módon egyeztethető össze ebben az új bizottságban, ezzel az új parlamenttel kell dolgozni. A Juncker befektetési tervek, a kohéziós politikák, ez egy másik téma, amivel foglalkozni kell, és főleg tiszta, világos üzenetet mondani. Egy döntést kell meghozni, ez irányvonalat mutatni, és utána onnantól kezdve közösen, együttesen gondolkodni. A Juncker terv mit von magával, hogyan tudjuk megfelelő módon kiaknázni a pénzügyi eszközöket. Végül van egy másik téma, amire gyakran visszatérünk, nevezetesen az, hogy mit mondunk annak a 20 millió fiatal munkanélkülinek. A kohéziós politika mit tud nekik nyújtani? A korábbi gyakorlatban, az ezt megelőző gyakorlatban egy műveletet hajtottunk végre, ki tágítottuk a kohéziós politikákban bevont régiókat. Több régióval foglalkoztunk. Ez egy igen vitatott döntés volt, ugyanakkor meghatározó döntés is volt. Kialakítottunk egy széleskörű szövetséget a kohéziós politika körül, és ennek pozitív hatása volt. Én úgy gondolom, hogy valami ehhez hasonlót kell tenni a fiatal generációkkal. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a kohéziós politika a fiatalok legfőbb eszköze, legfőbb fegyvere. Hogyan tudunk a kohéziós politikákon keresztül kiaknázni a fiatalokban rejlő lehetőségeket és tehetségeket. Ez megoldja megoldana egy problémát, amiről sokat beszéltünk, nevezetesen az, hogy hogyan tudjuk kommunikálni a kohéziós politikát. Nagyon sokszor uh, nagyon fontos témákkal foglalkozunk, ugyanakkor a kommunikáció elmarad, a kommunikáció nem megfelelő. Nagyon sokszor látunk, hogy különböző városokban ez megtörtént. Egy nem csak propaganda kérdésről van szó, hanem hogy hogyan tudunk politikákat úgy felépíteni, hogy az érintettek valóban főszereplőknek érezzék magukat. Tehát ezekkel kellene foglalkozni, és ezen kellene elgondolkodni a következő hónapokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomasics úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Nagyon gyorsan fogok hozzászólni. Nem elég az, amit eddig elmondtunk nevezetesen az, hogy van egy, az alapnak egy bizonyos százaléka. Én úgy gondolom, hogy ez nem tisztességes. Vannak különböző esetek, ahol visszaélések történtek. Voltak olyan emberek, akik lemondtak, mert lát, látták, hogy kik kapták ezeket a forrásokat, mert tényleg hiányzik az átláthatóság. Még mindig nem találtuk meg annak a módját, hogy ezeket a forrásokat áttekinthetően, átláthatóan használjuk föl, egyszerűen. Nem elég azt mondani, hogy ott vannak a források, és mindenki találja meg a magának megfelelőt, mert egyesek vissza fognak élni a helyzettel mások kárára. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok tudnak tudnak nyíltan és átláthatóan együtt dolgozni a tagállamok és a bizottság, mert ezzel jobb lesz a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt van a biztos asszony, és van is egy rövid kérdésem hozzá. Igazán eh, inkább egy megállapítása lenne szó. Kétség nem fér ahhoz, hogy mi mindannyian egy hatékony, kohéziós politikát szeretnénk létrehozni, és ön éppen erre utalta a bevezetőjében, hogy ön mindent meg fog tenni, és követni fogja ezt a folyamatot annak érdekében, hogy a kohéziós politika egy iránymutatás legyen arra vonatkozóan, hogy mit akar elérni az Európa Unió a szolidaritás tekintetében. Az új kohéziós politikát majd a következő hónapokban, következő években különböző kérdésekkel kell foglalkoznia. Az egyik az az, hogy mi lesz az Európai Unió jövője. Ez egy olyan kérdés, amelyikben csökkenni fog a régiók és a városok szerepe. Tudom, hogy ma délután van egy találkozó, amelyikben szó esik az Európai Unió jövőjéről, és talán önnek 6 óra körül, 7 óra körül este egy világosabb válasza lesz erre a kérdése. Ugyanakkor megkérdezem, hogy ön szerint a bizottságon belül mi a jövőkép, hogy mi lesz a szerepe a városoknak, a régióknak. Olyan struktúrák ezek, amelyekben nem lehet egy struktúrált, kohéziós politika. Nem lehet garantálni ezek nélkül, hogy jól el lesznek költve a pénzek, mert tudjuk, hogy ezek a helyi szervezetek azok, akik jobban el tudják juttatni a forrásokat oda, ahol szükség van ezekre. Tehát a kérdésem az, hogy ön miként látja a városoknak és a régióknak a szerepét a jövőben területen, és mit gondol erről a bizottság? Eh, Köszönöm szépen. A bizottság, a szakbizottság azt szeretné, hogy a kohéziós politikákat erősítsék meg, próbálják eh, a különbségeket kiigazítani, látjuk, hogy milyen eh, statisztikák vannak, Eurostat statisztikák, és nagy különbségek vannak. A bizottságon belül sok munka folyik erről, nagyon sokszor a bizottság nehézségekkel szembesül, és eh, nagyon sokszor a források nem hogy növekednének, hanem csökkennek, illetve átirányítják máshova. Kérdezem tehát, miért van szükség eh, rendkívüli eh, forrásokra arra, hogy kezeljük a bevándorlók kérdését? Miért kell a kohéziós politikákból eh, elvenni ezeket a pénzeket, és miért nem lehet máshonnan ezeket előteremteni? Az én országom, Görögország megállapított bizonyos célokat és bizonyos feladatokat, ami a bevándorlók elhelyezését illeti. Ennek a programnak a teljesítésének elértük az 5%-át. Görögország rendkívül nagy súlyát cipeli magával ennek a válságnak. Mit lehet csinálni annak érdekében, hogy szolidaritás ne maradjon papíron? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony önnek is, hogy a, ismét a szakbizottságunk rendelkezésre áll. Köszönöm, amit elmondott. Teljesen egyetértek eh, mindazzal, amit arról mondott, hogy mennyire fontos a kohéziós politika, ez valóban az európai integráció jelképe, a megélt eh, szolidaritás, a populizmus elleni legjobb eh, eszköz, hiszen valóban a polgárok javát szolgálja, és azonos elveken nyugszik minden ember számára. A konkrét kérdésem a következő, hogy az omnibus több szakbizottságban ez a nagy téma, ahogy ön is említette. Hogyan kívánja biztosítani, hogy megfelelő módon folytatódjon a kohéziós politika, amikor az alapokból, az európai szociális és regionális alapból is korlátlan forrás áthelyezésre kerülhet sor az európai stratégia és beruházási alapba, ahol pedig teljesen más iránymutatások alap elvek érvényesek. Hogyan lehet, hogyan kívánják ők biztosítani a kohéziós politika tovább vitelét, a partnerségi elv, elve alkalmazását, azután itt van a klímavédelem, a munkahelyteremtés, a munkanélküliség, amiket ön is említett, ennek tükrében aggódunk, hogyha az, megnézzük az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, annak egyáltalán nincs szociális dimenziója, vagy nagyon csekély, hiszen csak 4 százalék át költjük majd a szociális infrastruktúrára, és ezért a kohéziós és a regionális politika politika szociális dimenzióban betöltött szerepe különösen fontos. Hogyan lehet a költségvetés tervezésben ezt biztosítani, amikor, mint mondtam, korlátlanul lehet a regionális alapokból az EFSI-be átcsoportosítani bármennyi forrást? Második kérdésem. Beszélt ön is már a 2020 utáni időszakról. Talán kicsit részletesebben ki tudna térni erre az ex ante kondicionalitás, vagy a makrogazdasági kondicionalitás, ez előbbit pozitívan ítélik meg az utóbbit elég kritikusan. Zöldek számára azért rendkívül fontos kérdések ezek. Mit kíván tenni a bizottság a GDP and Beyond témában, tehát hogy a GDP mellett más indikátorokat is alkalmazzunk, más indikátorok, például az elosztás igazságossága, környezetvédelem minősége, stb. ezeket is figyelembe vegyük, ne csak mindig a GDP-t, és még jobban látható előrelépést kívánunk. Köszönöm szépen, Mátó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, június 30-án a bizottság egy jelentést adott ki, ahol különböző technikai jellegű kiigazításokat eh, írt azoknak a tagállamoknak, amelyeket a bevándorlás, a vándorlás eh, által sújtottak. Olaszországnak 1 milliárd 600 ezer eurót kapott volna, ezt a pénzt eh, a migránsválság kezeléséhez, a fiatalok foglalkoztatására fordították volna a Juncker terv szerint. Ön az olasz látogatá, olaszországi látogatása eh, alkalmából azt mondta, hogy 200 ezer eurót ebből a földrengés utáni újjáépítése fordították. 200 milliót és hogy a tárgyalások az olasz kormányjal, ezek még zajlanak. Ezzel a, tehát ez ennek az eredménye a technikai kiigazításnak. Azt kérdezem öntől, hogy ez megfelelő, és mennyi a játéktér ezzel az 1 milliárd 600 millióval, a tagállamok másképpen is rendelkezhetnek ezzel a pénzzel. Konkrétan Olaszország több pénzt fordíthat ebből a földrengés utáni újjelpítése több, mint ez a 200 millió. Még egy kérdés, mert ez a, ez a dolog nem világos. Ezek a kiigazítások, ezek összefüggnek eh, társfinanszírozással, vagy sem? Ez azért fontos kérdés, mert akkor ez kiemelni a jelentőségét a tagállami befektetésnek egy válság időszakában. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő módon kellene kezelni ebben az esetben. Köszönöm szépen! Az utolsó kérdés, Dua úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hmm, nagy figyelemmel követtem az ön bevezetőjét, és nem lepettem meg, mert ön mindig tartja az álláspontját, sajnos. Ön nem akarja újra elkezdeni megtárgyalni az európai politikákat. Ön ott van, és szinte eh, hangosan mondja és tudálja ugyanezeket. Ön nem hallja meg a népek hangját, ő nem hallja meg azt a 20 millió munkanélküli embert, eh, vagy a 20 millió francia szegény, eh, akik mindenki úgy gondolja, hogy az Európa Uniónak az áldozata. Ez összefügg a tömeges kihelyezésekkel, például az én, eh, táv, az én térségeben van a Whirlpool, eh, amelyik átviszi a termelést Lengyelországba, azért mert ott olcsóbban dolgozok, hála a, vagy eh, az Európai Uniónak köszönhetően el kellene gondolkodni ezeken a dolgokon. A dolgok nem mindig úgy működtek, ahogy szerettünk volna annak az idején. Talán érdemes ezeket a dolgokat átgondolni. Ön kritizálta a, brit, a Brexit-et, ez az ő döntésük. Ön kritizálta az amerikai, az Egyesült Államok választóit, és ez az ő döntésüket. Ön kritizálja a populistákat. Igen, csak nem vesz észre, hogy a populisták mögött ott van a nép, a populusz hangja. Én is mondanám az, hogy populista vagyok, mert 39%-ot ért el az én pártam. Ö, Olaszországban volt egy, egy referendum, és ott viszont szörnyű eredményeket értek el azok Magyarországon a magyar nép 96%-a a migránsok befogadása ellen szavazott. De Franciaországban, Németországban és Hollandiában is nagyon sok változás fog történni hamarosan. Én tudom, hogy ez nem tetszik önnek, de ettől még így lesz. És ön azt mondja itt előttünk, hogy hát javítani fogunk a kommunikáción. Hát itt van például egy olyan e, nyomtatvány, amelyik arról beszél, hogy hogyan lehet jobban befogadni a migránsokat. És ebben egy szó sem esik eh, a, a, a vidékfejlesztésről hogyha ön nem fogja megkérdejelezni ezeket a témákat, akkor mi egyszerűen a katasztrófába rohanunk. It was a statement. Hát ez egy nyilatkozat volt, nem kérdés. Úgyhogy azt gondolom, ebben az irányban nem indulunk el a vitában. Köszönöm a kérdéseket, és önnek a nyilatkozatot. Biztos asszony, kérem, válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeket. Nagyon érdekes volt meghallgatnom a különböző véleményeket. Hiányzik is nekem ez a vita, az, hiányoznak az ilyen viták az Európai Parlamentben. Fanisztároly úr, szerintem ugyanazt a hibát követjük el. Amikor megfigyelőként először érkeztem az Európai Parlamentbe, akkor még nem beszéltünk populizmusról és ilyenekről miután nem mondtuk el, nem kommunikáltuk az évek során, hogy mi mindent ért el az európai politika, minden felerősödött felerősödtek ezek a populista hangok, és nem mondtuk el eléggé, hogy mi minden jót tett a kohéziós politika. Én ebben látom a szerepemet, és az idei év prioritása a kommunikáció, a kommunikáció való javítás. Carlos Moidas, kutatásért és innovációért felelős kollégám, mesélte, hogy nyáron Manchesterben járt, és a Manchesteri Egyetemen is látogatást tett. A Dizsi eh, régi, régi, régió, a régi regionális eh, főigazgatóságbeli eh, kollégáimmal megnézettem, és láttam, hogy ez a Manchester Egyetem 450 millió eurós támogatás kap, tehát mondtam, hogy igenis mi hozzájárulunk az egyetem működéséhez. Amikor találkozott a rektorral és a dékánnal ezen a gyönyörű egyetemen, és a polgármesterrel is találkozott, akkor azt tapasztalta, hogy nem volt szabad neki kitűzni az európai zászlót sok támogatás ellenére. És mm, szerintem nem ez a főpolgármester az egyetlen. Ezért van szükség erre a kommunikációs cselekvési tervre. Nagyon jól tudják, hogy a tagállamok technikai segítségnyújtási programokból most is komoly forrásokhoz juthatnak, hogy javítsanak a kommunikációs tevékenységükön, de hát őszintén szólva nem vagyok meggyőződve arról, hogy, egy, hogy ennek igazi nagy hatása van, hogy tényleg be tudjuk-e mutatni a sikertörténetet, a kohéziós politikát, mint sikertörténetet a polgároknak. Ezért közösen kell odahatnunk, hogy minden szinten a politikusok is mondják el az embereknek, hogy milyen pozitívan befolyásolja a kohéziós politika az emberek életét. Ugye itt mi az egész, ebben a szakbizottságban is az egész képet látjuk. Majd amikor elmegyek a KONT szakbizottságba, ott, ott mindig a hibákról beszélünk, a hibarányokról, de hogyha mondjuk 5%-ban nem sikerül abszorbálni a forrásokat, akkor az azt jelenti, hogy 95%-ot viszont sikerült, ez sikertörténet. A számvevőszék a jelentéseiben, hogy kiemel egy-két dolgot, de itt egy nagyon komplex politikáról van szó, és nem szabad, hogy az unió ellenes retorikát erősítsük, vagy hagyjuk, hogy ez erősödjön. Ezért is fontos a kohéziós politika. Hogy mi lesz 2020 után, után Van Niszerói úr és Jakovics úr is tudja, hogy az bizottságon belül már elkezdődtek az eszmecserék erről. Számomra világos, egyben kell tartanunk Európát minden régió számára készül a kohéziós politika. Egyszer egy német újságíró megkérdezte, hogyha kisebb lesz az uniós költségvetés, akkor miért nem csak a szegény régióknak eh, adunk eh, forrásokat? Tehát ez egy nagyon rossz jelzés lenne, mert a kohéziós eh, politika kezdetől fogva az összes régió számára készül, hogy nem akarunk különbséget tenni szegények, szegény és gazdag régiók között, hanem a gazdag régióknak is segítünk abban, hogy megőrizzék ezt a magas szintet. Amit Van úr elmondott, igen, igaz, a társ jogalkotók, az Európai Parlament és a tanács foglalkoznak az ex ante kondicionalitással. Nagyon fontos, hogy építsünk minden régió erősségére. Helsinki-ben megvitattuk az intelligens specializáció kérdését, minden régió kezébe eh, kell, eh, oda kell adni azokat az eszközöket, amivel az energetikai átállást is például meg tudják valósítani. Fontos, hogy eh, minden ember számára mindenütt hoz, adjuk meg a lehetőségeket, az élete jobbítására. Az adatgyűjtés is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a régióban eh, hogyan is változott a helyzet, hány munkahelyet eh, lehetett teremteni európai finanszírozási projektek eh, segítségével. Nagyon fontos, hogy senkit se hagyjunk az útszélén. Valaki tett egy megjegyzést, mi szerint a szociális dimenziót erősíteni kellene. Igen, ez egy kicsit hiányzik, javítani kell a szociális pillérem. Az is nagyon fontos, hogy legyen együttműködés a régiók között. Hiszen természetesen az tény, nem egyformák a régiók, van, amelyik régió, vagy például ország, mint Hollandia már 42 éve használja a regionális fejlesztési alapot, más ország Bulgária csak mondjuk 10 éve. Ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a különbségekről is, hogy nyíltan és őszintén. És szükség van differenciálásra senkit, nem akarunk megtámadni, de hát ezt el kell fogadni tény, hogy nem vagyunk egyformák. Történelemre visszavezethető különbségek is vannak az országaink között, és hát nem minden ország tud, tud, tudott élni ezek az alapokból folytatott, folyósított támogatásokkal már az unió alakulása óta. Az olasz kollega említette, hogy hát bár Olaszország ugye nem új tagállam, de mégis nagy különbségek vannak észak és dél között. Görögországgal kapcsolatban is igaz, és Olaszországot is sújtotta nagyon súlyosan a válság. Szerintem az üzenetem nagyon világos volt, ezt megismételném mind, nagy szükségünk van a kohéziós politikára, és az világos, hogy meg kell reformálni a kohéziós politikát, hiszen 25 éve alig változott a kohéziós politika. Nyilvánvaló szükség van egyszerűsítésre, ahogyan Tomasics asszony is elmondta, és mindig felháborít, amikor egyszerűen feladják azt, hogy próbáljanak támogatást szerezni az alapokból, mert ő túl bonyolult. Persze az eljáráson egyszerűsíteni kell, de ez a legjobban demonstrálható, bemutatható előnye az Európai Uniónak ez a kohéziós politika az egyetlen, ami tényleg kapcsolatot teremt a régiókkal, önkormányzatokkal, polgármesterekkel, az ott élőkkel. Katainen kollégával együtt is megvitattuk ezt, és egyetértünk valamennyien, hogy kell, hogy maradjon a kohéziós politika. Ez lesz minden vitának a vége. És nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy a kohéziós politika át, egyszerűsítsük, hiszen már amikor át most folyik a hosszú távú költségvetés félidős felülvizsgálata és az omnibus ennek kapcsán azt vizsgáljuk, hogy milyen észszerű változtatásokat hajthatnánk végre, anélkül, hogy meggyengüljön a jogbiztonság. Itt nem nagyon könnyű megmondani, hogy hogyan tudunk egyszerűsíteni, anélkül, hogy abból indulnánk ki, hogy ennek hatására egyszerűbbé kell, hogy váljon a programok lebonyolítása. Ezt akarjuk megkönnyíteni. Mi lesz 2020 után? Elkezdődött egy vita arról, hogy minden alappal kapcsolatban egységesítsük a szabályokat. Mert hát próbálkozunk ezzel, és ez nagyon fontos, hiszen ez egyik legnagyobb akadály az igazgatási hatóságok számára. Olyan sok uh, szabály között kell uh, kiismerni magunkat. Uh, az EFSZ-re más szabályok, egyszerűbb szabályok vonatkoznak, mint a többi alapra. Tehát egységes szabályrendszer kellene az összes alap számára, és aztán utána kicsit differenciálhatunk. Meglátjuk, hogy majd hogyan folytatódik ez a vita a bizottságban, a parlamentnél, parlamentben és a különböző fórumokon. Az FC-vel kapcsolatban nyilván itt nem szabad, hogy verseny legyen. Ez egyfajta plusz forrásokat biztosít, és szükség van demonstratív példákra, hiszen miután földrajzilag ez nem egy megosztott program, hisz vannak olyan tagállamok, amelyek sokaiban fel vannak már készülve arra, hogy használjanak bizonyos pénzügyi instrumentumokat. Más országokban nincsenek olyan bankok, amelyek hajlandók lennének felvállalni azt a kockázatot, amivel a stratégiai alapok igénybevétele együtt jár. Itt szükség van szakértelemre, tanácsadásra, és hogyha a tagállamok kérik, akkor mi szívesen segítünk. De itt is van egy másik probléma, hiszen nagyon sok instrumentumunk van, segítenénk, de ha nem érkezik kérés a tagállamoktól, hiszen annak ellenére, hogy 35 ezeren dolgoznak a különböző tagállamokban munkatársaink, akik tudnának tanácsokat adni, közbeszerzés és más kérdések kapcsán olyan országoknak, ahol ez nem megy még olyan jól és szerintem nem, de ha nem, nem kapunk erre felkérést a régióból vagy a tagállamokból, akkor hát ez nem működhet, pedig fontos lenne. Tomasics asszony, egyetértek önnel, nagyon fontos az egyszerűsítés, és ahogyan mondtam, az omnibus javaslattal pont, pont ezt próbáljuk elérni, erről majd szavazni fog az Európai Parlament, mert a mi javaslatunkról, és ennek a célja, hogy tényleg megkönnyítsük az emberek életét. A, egyszerűsítjük ezzel a javaslattal a költségelszámolást, nem lesz szükség minden egyes tételről a számlát, akár villanyszámlát is beadni. 2020 után, tehát egyszerűbb lesz a rendszer, és ezt most próbáljuk már elindítani. Jakovics úr beszélt a szolidaritásról. Hát nem titok, hogy ezzel a politikával kapcsolatban nagyon sok a kihívás és a probléma. Nem hibáztatok senkit, de hát látnunk kell, hogy a, mennyi kihívással állunk szemben, migráció, külső biztonság, belső biztonság. Úgy gondolom, hogy küzdenünk kell azért, hogy a régiók, önkormányzatok is hallathassák a hangjukat, hiszen ők nálunk jobban is jobban tudják, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. 2014 és 20 közötti programozási időszakban a tagállamok kötelesek a K plusz F kiadásokat, százalékát ott elkölteni, 39 város között kell megosztani a kutatás és innovációs támogatásokat, és valóban olyan projektekről van szó, amelyek az emberek szükségleteire képesek választ adni. A régiók és az önkormányzatok számára a jövő hónapban azt hiszem szervezzünk meg egy fórumot, Eurocities címmel. Amikor városokról beszélünk és várospolitikáról, akkor ma gondolunk a kisebb városokra és a közepes városokra is. Phil Hogan kollégámmal megpróbáljuk ezt a reurbanizációs programot is továbbvinni, hiszen sokat beszélünk a vidék problémáiról, de véleményem szerint a vidékfejlesztési alapok forrásait is fel lehetne használni arra is, hogy Európában a városok is fejlődjenek, mert itt látok egy ellentmondás a jogszabályainkban. Nagyon sokat ruházunk be a városok koncentrált nagyvárosokra, és sokszor megfelelkezünk a vidékről nem akarjuk, hogy kiüresedjen a vidék. És Filhovánál eh, is egyetértettünk abban, hogy a eh, mezőgazdasági alapból kell támogatást arra adni, hogy fejlődjön a vidék, az iskolák, hogy legyen internet, erősödjön a gazdasági tevékenység, és ne csak a gazdák kapjanak támogatást ezekből az alapokból. Ez az én személyes véleményem, és szeretnénk szinergia hatásokat érvényesíteni a különböző most említett területek között. A régiókkal kapcsolatban azt gondolom, hogy eddig még nem sikerült konszenzusra jutni az egyfőre jutott GDP, mint kritérium tekintetében, és hogy ennek alapján hogyan soroljuk be a e, régiókat. Az OECD-nek is vannak elgondolásai arról, hogy a GDP-n kívül még milyen más indikátorokat lehetne e, felhasználni, e, tehát nem csak az egyfőrétű GDP-t használjuk, hanem például a jólét, vagy valamilyen más mutatókat, de számomra azért továbbra is az egyfőrétű GDP lesz a legfontosabb mutató, olyat, hogy boldogság, vagy a boldogság mértéke, vagy más, hát ez elég, elég nehéz, mert lehet valaki szegény és nagyon boldog, mint például sokan Kubában. Úgyhogy szerintem az egyfőrétű GDP és az életminőség eh, a, maradnak továbbra is a legfontosabb indikátorok. De én nyitott vagyok minden vitára, arról is, eh, hogy eh, hogyan tudnánk még többet tenni a régiókért. Ugye vannak kevésbé fejlett régiók, átmeneti helyzetben lévő régiók, fejlett régiók, egyfőjét a GDP, az a kritérium, aminek alapján most történik a besorolás, tehát gondoltunk arra, hogy például lemaradott régiókról is beszéljünk, vagy ritkán lakott régiókról. Papadomolis képviselő Tudom, hogy nagyon határozott véleménye van a kohéziós politikáról, és ezt meg kell védeni, ezt köszönöm önnek. Nálam is jobban tudja ön, hogy nem csak a források mennyiségéről van itt szó, hanem az adminisztratív kapacitásról, az igazgatás, hogy tudja felszívni ezeket a támogatásokat. Nikotorítisszal együtt dolgozunk az igazgatási kapacitás témakörében. Egyetértek önnel, valóban szolidaritásra van szükség a relokáció, az áthelyezés kapcsán. Sajnos ez nem megy még, de felkínáltuk azt a lehetőséget a tagállamoknak, hogy használják a forrásainkat, de ez nem kötelező. Most eddig csak a migrációs alap forrásait használják fel. Olaszország kérte valóban a programozási időszak megváltoztatását, a 2013 13 közötti időszak forrásaiból szeretnének két hajót vásárolni, hiszen ezekkel a hajókkal dél alaszország partjainál több száz életet mentenek meg. És hát a migrációs célokra, további forrásokra van szükség. De ez nem a kohéziós politika kárára történik. A kohéziós pénzeket egyáltalán nem csökkentettük a migrációs válság miatt azt viszont figyelembe kell venni, hogy a kohéziós politikának is segítenie kell olyan esetekben, hogyha e, segítséget kérnek a tagállamok például menedékkérőkkel kapcsolatos költségek fedezésére, vagy hát szükség van kórházakra, óvodákra, a szociális alapból lehet finanszírozni nyelvtanfolyamokat. De legyünk egy magam között őszinték. Az én eh, hazám például nagyon szívesen befogadna menekülteket, eh, migránsokat, de ők nem akarnak hozzánk jönni. Eh, románi más területeken is aktív részt veszünk a Frontexben, és például még Luxemburgba is akarnak menni a menekültek. Szolidaritásra szükség van, de a realitás határain belül működhet csak ez. Vannak olyan tagállamok, mint Németország, Olaszország, Görögország, akik nagyobb terhet cipelnek, hát akkor a többieknek is hozzá kell járulni a terhekhez. Engem nagyon akaszt ez a megosztottság a migráció kapcsán. Nagyon fontos kérdés ez. Ezzel az üzenettel megyek majd Varsóba. Igen, a szolidaritás üzenetét kell megfogalmaznunk. Nem lehet itt egymást hibáztatni, és nem lehet olyan országra helyezni az egész tervet, mint Görögország, csak azért, mert földrajzilag ott vannak, ahol. Tehát igenis demonstrálni kell a szolidaritást. Kész vannak a programjaink. Láttam egyébként Németországban is, hogy milyen sok csodálatos projekt működik Berlinben, Lipcsében, Dresdában. Nagyon fontos, például Párizs a környékén, a Bayeux-ben is sok program működik, amivel segítik a migránsokat. Meg kell akadályozni a szegregációt, ugyanis a szegregáció a következő nemzedék számára egyfajta atombomba, véleményem szerint. Ezeket a gettókat meg kell szüntetni. És tudják, hogy egy hete érkezett egy kérés, egy operatív program módosítására Brüsszelben Molenbeekben és Anderlechtben van szükség forrásokra, és mi azonnal reagáltunk, igen, lehetőséget akarunk biztosítani a migránsok támogatására. Ami a kondicionalitást illeti, és az erről szóló jelentést, ez márciusra várható várjuk a további statisztikai adatokat. A megjegyzéseiket nagyra értékelem, de számunkra a GDP kulcsfontosságú indikátor marad. Nem tudom, hogy válaszoltam-e minden kérdésre. Van-e asszony, ahogy elmondtam, az alapokra vonatkozó egységes szabályrendszeren gondolkodunk. A partnerség nagyon fontos, a szociális partnerség és a szociális dimenzió is az FC bevonása is elengedhetetlen. Remélhetjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az omnibus, illetve hogy az omnibus javaslat gyorsítja az eljárást. A régiókban általában a beruházási szintet növelni kívánjuk. Természetesen nem lehet senkit sem erre kényszeríteni azonban. Ami a e, technikai kiigazítást illeti, e, Olaszország 2,6 milliárdot kapott, ebben igaza van. Ez az olasz hatóság önálló döntése, hogy hogyan, mire használják fel ezt a pénzt. Azonban De Vicenti miniszterrel és más e, hatóságokkal is egyeztettünk, hiszen ismerik ezt a problémát, a munkanélküliség, a migráció problémáját, az olasz hatóságok úgy döntöttek, hogy 200 milliót adnak a régióknak, csak azt kértük, hogy tájékoztassanak bennünket, hogy hogyan kívánják megosztani ezt a pénzt. Szolidárisak vagyunk, 30 millió eurót eh, eh, fizettünk előleként a, a földrengés áldozatainak. Most várjuk a régiók értékelését, hogy tudjuk, hogy mennyiben tudjuk a kiadásokat eh, fedni. Emellett eh, az ERDF-ből való százszerzelékos lefedés is lehetséges lenne, de ehhez az önök döntésére van szükség. A technikai eh, kiigazítással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a pénzre azért van szükség, mert a helyzet a, a helyszínen rosszabbnak bizonyult, mint ahogy ezt az előrejelzések mutatták. Nem mi döntünk úgy, e, nem mi döntjük el, hogy hogyan költik el a pénzt, pontosan mire. Mi csak hogy legyen szó ifjúsági munkanélküliségről, migrációról, vagy földrengésről. Az olasz hatóság döntése ez, hogy 200 milliót adjanak az érintett régióknak, de nem tudjuk, hogy pontosan mire kapják a régiók ezt a pénzt. Köszönöm szépen. Igen, elnézést, még az utolsó, utolsó megjegyzéssel kapcsolatban. Én senkit nem akarok kritizálni, elnézést, hogyha félreértettek. Azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a dolgok változnak, és ezeknek a változásoknak eh, meg kell eh, felelni. Az embereknek nagyobbak az elvárásaik, ez világos. Beszélnünk kell a beruházások hozzáadott értékéről. Ha az ön régiójával ba eh, együtt ellátogatunk, ön is látni fogja, hogy rengeteg dolog az Európai Unió segítségével valósult meg, annak ellen, és ennek ellenére az Európai Unió ellen ö, fordulnak az emberek. Rengeteg munkahely köszönhető az európai alapoknak. Persze minden politikus a saját kártyáival játszik, azonban az európai kohézió azért jött létre, hogy kitöltse a hézagot, és erre képes is. A római szerződés 60. évfordulóját ünnepeljük, talán eh, jó lenne visszatekinteni, hogy hogyan nézett ki Európa 60 évvel ezelőtt, és megnézni, hogy hogyan néz ki ma. világos, hogy a régi, vagy az új tagállamoknak a bővítés egy nagy eh, vívmány volt, eh, nyilván ezt önök máshogy látják, de 70 év béke, eh, virágzás, gazdasági fellendülés, ez egy, ez egy egyedülálló dolog és vívmány. Európáért harcolnunk kell, Európát össze kell tartanunk, és ezzel zárnám, visszatérve Van Nisztelrooy úr bevezető gondolataira. Köszönöm szépen, biztos asszony! Nem gondolom, hogy a további hét kérdést fel lehet tenni egy percben, és megválaszolni. Úgyhogy egy ö, ö, szeretnék kérni egy ö, szívességet a biztos asszonytól, hogyha írásban megkapja a kérdéseket, akkor ez, erre válaszol-e írásban. És természetesen az is világos, hogy egy soron kívüli ülést kell tartanunk a 2020 utáni kohéziós politika megtárgyalására, amikor is több időnk lesz a különböző véleményeket, kérdéseket meghallgatni, és az erre adott válaszokat is. Köszönöm szépen! Sok sikert kívánunk a mai fehér könyvvel kapcsolatos üléshez és a kérdéseket pedig átadjuk a biztos asszonynak. Köszönöm a megértésüket, sajnos nincs több időnk. Rendben, köszönöm. Yes, true reason, Thank you very much once again. All the best. Thank you. Take care. Uh, now we continue with the next point of our... Most akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal eszmecsere az Európai Települések és Régiók Tanácsával. Ez a tanács 1951-ben jött létre. Ez egy európai szintű ernyő szervezet, 60 tagszervezete van, 41 országból. 150 ezer önkormányzatot egyesít. Ez a tanács, ennek kettős szerepe van. Egyrészt hatása van az európai politikára és az törvényhozásra olyan területeken, amelyeknek kihatása van az önkormányzatok életére, munkájára. Másodszor a helyi és regionális önkormányzatok közötti párbeszéd erősítése a nemzeti képviseleti szerveken keresztül. Mi most vitát folytathatunk, tehát a CEMR illetve 2015 novemberében már volt egy vita a CMR-rel, most azt reméljük, hogy a jelenlegi és remélhetőleg jövőbeni, munkájáról is beszélhetünk ennek a szervezetnek, Karola Gunnarssonnal, aki Uppsala polgármestere. A CMR szóvivője kohéziós politika témában, úgyhogy folytatjuk ugyanezzel a témával. Megadom a szót Gunnarsson asszonynak, és aztán utána megnyitjuk a vitát a kollégák számára, a regi koordinátorokkal kezdve. Meg is adom a szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Ahogy az elnök hogy is mondta, Karla Gunnarssonnak hívnak, szólam, önkormányzat polgármestere vagyok, illetve az Európai Települések és Régiók Tanácsának kohéziós politikai szóvivője is vagyok, és ez már évek óta végzem ezt a feladatot. Nagy megtiszteltetés ma itt lenni erre az eszmecserére a kohéziós politika témájában, különös tekintettel a, a, az aktuális eredményekre, illetve a jövőre, amely még nincs megírva. Ahogy az elnök asszony is mondta, az Európai Települések és Régiók Tanácsa egy európai ernyőszervezet, helyi és regionális önkormányzatok ernyőszervezete. Ez a nemzeti, nemzeti egyesületeket hozza össze, helyi, köztes és regionális tanácsokról beszélünk. Az európai kohézió nagyon sok kihívás előtt áll, a migráció, alacsony növekedés, a Brexit, amely főleg, amelyet főleg az elmaradott régiók döntöttek el, illetve a populis, populista pártok folyamatos tér növek, térnyerése nagy kihívásokat támaszt. Most, amikor a bizonytalanság határozza meg az életünket, a helyi eh, kiegyensúlyozottság és a helyi szinten releváns kohéziós politika, politika fontosabb, mint valaha. Egyetértek azzal, amit a eh, biztos hogy mondott a kohéziós politika fontosságával kapcsolatban. A kohéziós politika eh, az a terület, ahol a polgárok megélik Európát. Az önkormányzatokat, az egyetemeket, a civil társadalmakat, a szervezeteket eh, mind-mind magába foglalja, és az ő feladatuk az együttműködés. Az európai kohéziós politika annak eszköze, hogy eh, demonstráljuk az emberek felé, hogy Európa gondol rájuk. A közös eh, feladatok megoldásán dolgozik. Egyetértünk ezen alapelven, alapelvben, de azt is látjuk, hogy ez a politika a jelenlegi formájában nem felel meg a jövő kihívásainak. Világossá kell tenni, hogy a kohéziós politika megfelelő eszköz az emberek problémáinak megoldására. A CMR elkezdte az azzal kapcsolatos gondolkodást, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy hatékony módon segítse a helyi önkormányzatok életét ez a politika. A célunk, hogy az elkövetkezendő hónapokban a kulcsfontosságú ajánlásokat tegyünk a kohéziós politika 2020 utáni reformjának megvalósítására. Szeretnék önökkel megosztani öt pontot azok nevében, akik az Európai Uniós kohéziós politika helyi megvalósításában vesznek részt. A helyi és a regionális önkormányzatokról beszélek. Először is azt gondoljuk, hogy Európának új 2020 utáni stratégiára van szüksége. Az új stratégia olyan célokon alapulhat, amelyeket már meghatároztunk 2013-ban bizonyos európai politikákra vonatkozóan. Az Európai Unió bizonyos erre vonatkozó egyezményeket már aláírt fenntartható fejlődés célok, Párizs, Climate Agreement, Habitat, stb. Ez stratégiai orientációt adhat a kohéziós politikának, és segíthet abban, hogy az európai de nemzetközi kontextusba helyezze az európai lépéseket, és a közös célok elérését segítse. Másodszor a jövőbeni kohéziós politika inkluzív kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy minden területre érvényes kell, hogy legyen. ne felejtsük el sem a fejlett, sem a válságos helyzetben lévőket, azokat sem, akiknek nem áll rendelkezésükre az alapvető infrastruktúra, ahol nem valósul meg az innováció, ahonnan elvándorol az ifjúság, és azokat a területeket sem, amelyek kevésbé vonzóak a magángazdaság számára. Figyelembe kell venni az emberek igényeit, és a régiók specifikus adottságait és gazdasági helyzetét. Mindenki számára megfelelő lehetőségeket kell létrehozni. Emellett minden releváns partner számára ez jelentőséget, nagyon kézzelfogható politika kell, hogy legyen. A design a partnerségi egyezmények és az operatív programok dizájnja eh, során eh, külön oda kell erre figyelni. Rendszeres eh, konzultációs üléseket kell tartani. Az kormány, különböző kormányzati szintek együttműködésére van szükség a sikerhez. Meg vagyunk győződve arról, hogy a kohéziós politika eh, a helyi önkormányzatokhoz közelebb kell, hogy legyen, és elérhetőbb kell, hogy legyen. Ehhez arra van szükség, hogy a hogy alapvető helyi együttműködési formákat erősítsük meg. Aztán a programozási időszak végrehajtás, értékelés és monitoring fázisról is beszélnünk kell. A jövőbeni kohéziós politikának a helyi szintet szélesebb körben be kell vonnia, mint az elmúlt időszakokban. Nem csak a projektek kiválasztására, hanem mindenek előtt a beruházási prioritások meghatározására. Azok az elemek, amelyek a jelenlegi magatartás kódexben szerepelnek, amely a partnerségi elvről szólnak, ezek a jövőbeni együttműködésre is, együttműködést is szem előtt kell, hogy tartsák. Harmadszor a kohéziós politika az integrált területfejlesztésre kell, hogy koncentráljon. Ez az integrált területi megközelítés lehetőséget teremt a multiszektorális stratégiák kidolgozására, szubrégiós költségvetéseken alapulva, és jobb részvételt tesz lehetővé a helyi önkormányzatok számára. Értékes eszközökre van szükség ahhoz, hogy a helyi szintű specifikus döntéshozást támogatni tudjuk. Az integrált eh, területi beruházás és a közösségek által vezetett helyi fejlesztés kiváló eszközök eh, a folyamat megindításához. A CLLD megvalósulása azonban korlátozott volt. Az megvalósító hatóságoknak lehetőséget kell adniuk a helyi és regionális hatóságoknak is, akkor is, hogyha ezek a managing hatóságok félnek attól, attól, hogy hatáskört vesztenek az alapok elosztásakor. Azonban ez a megközelítés nehézkesnek és kockázatosnak tűnhet, hiszen különböző szabályok és különböző megközelítések vonatkoznak a különböző alapokra. Ezért azt gondolom, hogy az Európai Uniónak az egységes, az öt alapra vonatkozó egységes szabálycsomag felé kell elfordulnia, hogy nagyobb jogbiztonságot és bizalmat biztosítson az alapok menedzselésével és erről való beszámolóval kapcsolatosan. Negyedszer a kohéziós politikát egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a helyi hatóságokat arra ösztönözzék, hogy az európai alapokat jobban használják ki, mint a jelenlegi időszakban. Egyszerű, olvasható, mobilizáló politikára van szükség minden szereplő számára. Nem szabad, hogy ez túl bonyolult legyen az adminisztráció szempontjából. Például az európai bizottság hatástanulmánya eh, szerint a eh, több mint 400 millió eh, üvegházhatást okozó hulladékot lehetne elkerülni a körforgásos gazdaságnak köszönhetően, és 180 ezer munkahely függhet ettől. A helyhatóságok mind fontosnak tartják ezt, és azonban szükségük van a megfelelő forrásokhoz való hozzáféréshez ahhoz, hogy megvalósítsák ezeket a programokat. Európai szinten léteznek alapok, és a helyi önkormányzatok hajlandóak ezt használni, azonban a kisebb kapacitással rendelkező önkormányzatok nagyon nagy akadályokba ütköznek. A szimplifikáció, egyszerűsítés elengedhetetlen. A ellenőrzés és az audit szintjén a differenciálás elengedhetetlen. Ez is egy olyan dolog, amelyet gyakran említenek a tagszervezeteink. Végül intézményi kapacitásépítése van szükség minden tagállamban. A végrehajtó hatóságoknak jobb kapacitásokra van szükségük, nem csak a nemzeti hatóságoknak és a végrehajtó hatóságoknak, hanem a e, kedvezményezetteknek a szerepvállalására is szükség e, van a pénzügyi eszközök, a közbeszerzési szabályok és az állami e, támogatási szabályok felülvizsgálatára is szükség lehet. E, nos, ez, ez egy ízelítő azokból a témákból, amelyekre a CMR koncentrál. A CMR március 28-án egy e, rendezvényt szervez Brüsszelben, amelyre nagyon szívesen várjuk Önöket, és ott részt vehetnek egy ilyen vitán, amely arról szól, hogy hogyan lehet Európa jövőjét alakítani. A CMR teljesen elkötelezett a folyamat mellett az európai intézményekkel, az új kohéziós politikával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönjük szépen a meghívást. Kollégák, megadom a szót, hogyha valakinek kérdése vagy megjegyzése van. Mrs. Krell. Ja, vielen Dank. Ich kann heute nicht richtig reden. Köszönöm szépen, Krél asszony. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni szerintem is szükség van a kohéziós politika jövőjére vonatkozó új stratégiára. Azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban intenzíven foglalkoznunk kell ezzel a témával. Azt gondolom például, hogy a klímaváltozás mellett, a munkanélküliség és a szegénység elleni harc mellett szükség van egy olyan prioritásra is, amely a digitális agendával foglalkozik, amely szerintem a regionális, illetve a kohéziós politikában nem kap elég hangsúlyt. Holott ez egy nagyon fontos prioritás, amelyen dolgoznunk kell. Teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy a partnerségi elv nem csak a papíron kell, hogy szerepeljen, hanem valóban meg kell, hogy valósuljon. Új lehetőségeket kell találni ennek a megvalósítására, és kötelezővé kell ezt tenni, még akkor is, hogyha egyes pontokban ez nagyobb ráfordítást, nagyobb erőráfordítást követel. Konkrét kérdésem is lenne, az elmúlt időszakban sokat beszéltünk a több kommunikációról, a nagyobb átláthatóságról. Ön, mint polgármester, hogyan látja ezt? Az önök városának polgárai tudják-e, hogy az önvárosában az európai strukturális alapok mit tettek a városért? Gondolom, hogy önöknél is lehet még ezennél javítani, de hogyan lehetne javítani a kommunikáción? A törvényhozó mit tehet annak érdekében, hogy támogassa ezt? Milyen javaslataik vannak ezen a területen? Ez hisz, ugyanis ez nekem nagyon fontos. Több milliárdot költünk európai projektekre, és az emberek nem tudják. Emlékszem, hogy Velszben volt egy interjú, ahol egy tábla előtt állt egy ember, és a táblán az állt, hogy az Európai Unió 2 millió eurót fordított erre és erre a projektre. Megkérdezték ezt az embert, hogy mit tett érte az Európai Unió, és ez az ember ott áll ezelőtt a tábla előtt, és azt mondja, hogy fogalma sincs róla. Ez lehet, hogy egy kiragadott példa, de azt gondolom, hogy a valóságot mindenképpen jól leírja, és nagyon, érdek, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatnék néhány javaslatot öntől. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, önök asszony. Köszönöm Argonasson polgármester asszonynak is, amit elmondott. Nagy érdeklődéssel hallgattam, amit a kohéziós politika jövőjéről is mondott, és elolvastam az írásos anyagot és eh, A kérdésem hasonló lett volna ahhoz, mint amit eh, Kerel asszony elmondott, a partnerségi elv eh, nagyon fontos számunkra, kötelezettségekre, a partnerségi jel erősítésére van szükség. Pozitív és negatív példákat tudna esetleg mondani a tapasztalataiból a partnerségi elv alkalmazásával kapcsolatban. És még egy más téma, nem a kohéziós politika jövője, hanem a milyen mozgástere van az országoknak, a helyi önkormányzatoknak, a régióknak? Mi az ön álláspontja szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban? Itt elsősorban a tízára gondolok, a szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodásra, amely nagyon sok lehetőséget ad majd az önkormányzatoknak, a településeknek, a közbeszerzések kapcsán, azután különböző kár záradékok, klauzulák vannak ebben a megállapodásban, amelyek szintén érintik nagyon jelentős mértékben a helyi önkormányzatokat. Úgyhogy nagyon érdekelne, hogy mi az ön véleménye erről. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Akkor engedjenek meg nekem is egy kérdést. Mindenkelőtt köszönöm, amit elmondott. Itt a Regi Szakbizottságban az a célunk, hogy meghallgassuk a helyi regionális önkormányzatokat. Köszönöm a partnerséget, köszönöm, hogy részt vesz a, itt az ülésünkön, mert nagyon fontos mindaz, amit öntől hallottunk és lényeges az, hogy bevonjuk önt is az itt zajló vitába. A partnerségi elv miatt, valamint azért, mert a kohéziós politikát népszerűsíteni kell. Nagyon sok problémáról beszélünk itt ebben a szakbizottságban, és jó, ha ebbe ön is betekinthet. Érdekelne, hogy mit gondol a következőről a jövőbe tekintve. A kohéziós politika jövője kapcsán, ahogyan ma egy kollégám kifejtette, Ön szerint ez egy szökkenőmentes evolúció lesz, vagy pedig egy revolúció, egy forradalmi változás? Meg kell változtatni a szabályokat, de ugyanakkor stabilitásra is szükség van. Szükség van egyfajta horizontra, távlatokra, hiszen hosszú távú sikereket, eredményeket szeretnénk elérni. Hát ez a kérdésem, ezzel kapcsolatban önöknél hogyan zajlik a vita? Kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm, elnök asszony. Hadd kezdjem a helyi szinten. A kérdés az volt, hogy ha sikerül, hogy sikerül bevonnunk a polgárokat, illetve mm, a különböző projektekkel, programokkal sikerül-e megismertetnünk a nálunk élőket. Először is természetesen én is, és a kollégáim is még dolg, teljesíthetünk sokkal jobban is. De ugyanakkor azt is hadd mondjam el, hogy mindenek előtt a kapacitás építés területén van többre szükség, és itt gondolok a civil társadalomra, tehát nem csak a hatóságokra, a nemzeti szintű irányító hatóságra gondolok, hanem a civilekre. Mert hogyha az emberek több információhoz jutnak, akkor érzik majd azt, hogy ők is részesei ennek a munkának. Amikor helyben beszélgetünk a jövőbeni projektekről, akkor igenis megpróbáljuk bevonni az embereket ezekbe a vitákba. Még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy a végén ebből tényleg lesz egy projekt vagy sem, de együtt beszéljük át ezeket a civil szervezetekkel, az emberekkel, az ott lakókkal, hogy ők is részesei legyenek velünk együtt ennek a folyamatnak. Ugyanis nem jutunk megoldásra, hogyha én csak ülök a városházán, és ott eldöntöm, hogy jó, akkor az én városomnak ez a projekt kell. Így nem lehetünk sikeresek, hanem vonjuk be az embereket kezdettől fogva széles körben a folyamatban. És van itt egy nagyon egyszerű dolog, lehet, hogy nevetni fognak, de véleményem szerint a legfontosabb dolog az, hogy az euról és az EU előnyeiről Adjunk tájékoztatást. Ez a kis kék, ugye a kék zászló a sárga csillagokkal, az legyen ott, mindenhol, hogyha EU által finanszírozott projektről, vagy bármilyen tevékenységről van szó, mi ott használjuk ezeket az EU zászlókat. Ugyanis sokan csak itt tudnak kapcsolódni egyáltalán az Európai Unióhoz gondolatban. Ugye beszélünk arról, hogy mekkora legyen egy az, az eper, milyen méretű legyen, de hát ehelyett arról kellene beszélnünk, hogy mit tudunk mi tenni ahhoz, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió sikeréhez, és mit tud tenni értünk az Európai Unió. De mindig el kell mondanunk, hogy mi is az Európai Unió részei vagyunk. Hát az én városomban például mi ott mindig ki, kint van az európai zászló, együtt a svéd zászlóval és a városom zászlójával. És minden alkalommal erre rá kell mutatnunk az embereknek. Tehát eh, be kell vonni eh, már nagyon korai szakasztól kezdve az embereket kapacitás építés révén kell, hogy az emberek részeseivé váljanak a folyamatnak. Azután legyen ott a zászló, vagy valami más módon tegyük egyértelművé, hogy Európai Uniós támogatással valósulnak meg projektek. Most, hogy itt a forradalmi változás szemben a stabilitás megőrzésével ez volt a következő kérdés. Sokszor nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy kitörjön egy forradalom vagy forradalomszerű változásokra kerüljön sor, de ugyanakkor közben is meg kell őrizni a stabilitást ott helyben. De úgy, hogy közben legyen sok változás is. Szükség van azonban szilárd alapokra, amin állhatunk, ahonnan elindulhatunk. Nagyon sok időbe telt, amíg eh, megtanultuk például, hogy eh, hogyan is működnek a strukturális alapok, és még mindig nem tudjuk igazán, hogy hogyan kezeljük ezeket, eh, mert túl sok mindent nem lehet megváltoztatni. Ugyanakkor, ha ugyanazok a szabályok vonatkoznak az összes alapra, az megkönnyíteni a dolgunkat. Akkor meg lenne, a megőrizhetnénk a stabilitást, de ugyanakkor elmozdulhatnánk, és több lehetőséggel lenne mindenkinek arra, hogy részt vegyen ebben a munkában. Közbeszerzések. Következő. Nos, külön találkozóra lenne szükség, hogy átbeszéljük ezt a témát ugyanis helyben, a helyszinten is nagyon nagy jelentőségűek a közbeszerzések. Mindig törekszünk arra, hogy úgy kezeljük ezt a kérdést, hogy a közbeszerzések korrektül bonyolódjanak le. Ugyanakkor elérjük a város céljait is hiszen ezt a kettőt mindig össze kell kapcsolni. Helyi politikusként nekem megvannak a saját céljaim. Igen, ezt és azt szeretnénk elérni. A közbeszerzés pedig az egyik eszközünk, amelynek a segítségével helyi szinten elérhetjük a céljainkat. Ennyi, néhány kérdésre Remélem válaszoltam. Köszönöm szépen, nagyon érdekes és hasznos volt, hogy a helyi települési önkormányzatok eh, szavát is eh, hallottuk. Örömmel várjuk Önt más jövőbeni üléseinkre is. Köszönöm. Most pedig eh, folytatjuk a munkát a következő napi rendi ponttal. Kreó asszony ismerteti véleményét, pénzügyi szabályok, amelyek az unió általános költségvetésére vonatkoznak, ez a, tudjuk az omnibus javaslat. A regi készít erről egy véleményt, a javaslat néhány cikkéről, amelyekkel kapcsolatban kizárólagos hatáskörrel rendelkezünk, és most Kerő asszony ismerteti a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. A bizottság javaslatának a főcsapás iránya a költségvetési rendelet egyszerűsítése, és ezzel az egész kohéziós politika egyszerűbbé tétele. Ezt én teljes mértékben támogatom. És ezért ezen a területen viszonylag kevés módosítást javasolok a jelentésemben, tehát az a kapcsolatban, hogy mit lehet egyszerűsíteni. Egy problémára bukkantam, rábukkantam, az bizottság javaslata szerint kötelezően kellene alkalmazni az egyszerűbb megoldás, de itt nagyobb rugalmasságra lenne szükség a régióknak, tagállamoknak nagyobb mozgásteret kellene adni. mert hát lehet, hogy három évvel az új szabályok bevezetése után mindenki már megszokta, hogy hogy kell az elszámolást elkészíteni, de most egy, egy ilyen nagy erőfeszítés eh, lehet, hogy túl nehéz lenne. Lehet, hogy a támogatási időszak végére kellene ezt tolni ugyanis a kötelező alkalmazást én itt kivenném, és a régió számára nyitva hagynám a kérdést, hogy igénybe vegye ezt, vagy elhalassza az igénybevételt. Jó lenne, hogyha sok régió élne ezzel a lehetőséggel, de hogyha túl bonyolultá válik a dolog, akkor kell, hogy legyen egy olyan lehetőség, hogy mindez önkéntes alapon működjen. Egy, változás, amire javaslatot teszek a dokumentumban, azon a területen található, ahol is tartalmilag is belenyúl a javaslat a kohéziós politikába. A bizottság egy javaslatát határozottan üdvözlöm, ez egy új prioritás. A migráció, menekültügy kapcsán adott támogatás, kohéziós alapokat felhasználni, a menekültek befogadásával és integrálásával kapcsolatban. E, igenis, ennek ez fontos, erre a kihívásra reagálni kell, és az operatív program módosítása nagyon egyszerű módon valósítható meg, ez nem követel meg túl nagy ráfordításokat a tagállamoktól vagy az önkormányzatoktól. Megint csak ahol változtatást javasolunk, az úgynevezett small scale eh, infrastruktúra, elsősorban eh, kulturális létesítmények, műemlékek kapcsán a bizottság azt javasolja, hogy az ezen a területen eszközök kiadások kapcsán ne legyen semmilyen korlát. Emlékezzünk azonban ezzel kapcsolatban arra, hogy az előző jogalkotási ciklusban igenis a korlátozásért küzdöttünk, ugyanis a kulturális emlékek nagyon fontosak az Európai Unióban, de igazából itt nincs uniós hatáskör ezekkel kapcsolatban. Ezért korlátoztuk ezt egy adott összegre. De azt most látom, hogy ugye amikor nagyobb rugalmasságot kérünk, akkor ezt a régiók is jónak tartják. Tehát itt a small scale infrastruktúrával kapcsolatos rész kapcsán azt javaslom, hogy 10 millió eurós költésig ez szabaddá tegyük, a kulturális örökség részeként ez a limit legyen 20 millió, és jól indokolt, alaposan megindikolt esetekben még ennél magasabbat is, összeget is lehetővé tennénk tehát legyen mozgásterük a tagállamoknak, de ugyanakkor az is legyen világos, hogy itt nem egy végtelen felső határ nélküli korlátlan forrásról van szó. A kohéziós politikai jövőjéről folytatott vita szempontjából is fontosnak tartom ezt, hiszen gondoljunk mindig arra, hogy a jövőben az emberekbe akarunk beruházni és hát egy kicsit túl azon mondhatnám ezt, hogy ne régi kövekbe investáljunk. A bizottság ezzel kapcsolatban a kohéziós politika jövőre folytatott vitában még nyilván további javaslatokat is tesz. A legdrasztikusabb javaslatom az, hogy kapcsoljuk össze a Juncker féle beruházási programot az európai kohéziós politikával. Talán tudják, már most is van lehetőség arra, hogy kombinálják ezt a két instrumentumot, vannak erre példák is, de itt a bizottság egy olyan instrumentumot javasol, amilyen és sokkal messzebbre megy. Megítélésem szerint itt még tanácsadásra, konzultációra van szükség. Mert egy olyan eszköz javasolnak, itt az egyik kollega is említette ezt ma, ahol is önkéntes alapon, de hát gyakorlatilag a felső korlát nélkül lehet a kohéziós politikából forrásokat biztosítani a Juncker féle beruházási tervre, aminek semmi köze a kohéziós politikához, ezt teljesen máshogy definiáljuk. Itt shared managementről van szó, osztott igazgatásról, de mégis a kohéziós politikából kerülnek át pénzek, és a bizottság javaslata nem tisztázza azt, hogyha például Románia, Bulgária vagy Lengyelország forrásokat kap ehhez, akkor a beruházási tervbeli e, projektek finanszírozására fordított összegeket visszakapják azok az országok, amelyeknek a kohéziós pénzéből elvették ezt a pénzt. Amikor 10 milliárd eurót például ki akartunk venni a kohéziós alapból a Connecting Europe Facility támogatására, ami egy teljesen észszerű program volt, de ugyanakkor de azok a taná- tagállamok, akiket ez érintett volna, azok persze megkérdezték, hogy akkor visszakapjuk ezeket a projekteket, amelyeket ez érint. Ez sok időre volt szükség, sok vita volt a tanácssal, a parlamenttel, a bizottsággal még megszületett egy kompromisszum, aminek a szerint természetesen egy ilyen területi kapcsolat lehetséges kell, hogy legyen, de ez nincs benne a beruházási tervben. Ezért a kohéziós politika kapcsán erről beszélni kell, de nem szabad ezt elsietni, és hogyha megnézem azt, hogy milyen gyorsan kell elkészíteni a jelentést, és természetesen a cím az lesz, hogy egyszerűsítés. A regionális szakbizottság pedig a kohéziós politika kapcsán az egyszerűsítéssel szembe megy, vagy le akarja lassítani az eljárást, nem, mert hát ezt el kell kerülni, hogy ilyen képzetünk legyen. Ezért az FC és az ESZI közötti kapcsolatot itt szerintem vegyük ki a szövegből, és kérjük fel a bizottságot, hogy az általános rendeletben erre egy külön javaslatot tegyen le az asztalra. És akkor lesz, nyugodt, lesz elég időnk arra, hogy nyugodtan megvitassuk, a kohéziós politika érdekében hol észszerű összekapcsolni ezt a két instrumentumot, hol kell változtatni, de olyan irányba, hogy felesen használni mind a két instrumentumot annak érdekében, hogy elősegítsük a tagállamokban, a régiókban a fejlődést. Ez még nem teljesen kiérlelt gondolat, ezért a drasztikus módszert választottam, ezt törölném a szövegből, javaslom a szakbizottságnak is, hogy ezt tegyük, és hogy legyen egy külön eljárás, aminek a keretében ezt a kérdést megvitatjuk. A jogalkotók számára ugye a jogalapot sem vitattuk még meg, elég behatóan, ezért azt sem tudjuk, hogy a parlament végül is hogyan fog dönteni arról, hogy mi lesz a jövőben a sorsa ennek a juncker beruházási tervnek. Hát nem beszéltünk úgy ilyen instrumentumokról, hanem még nem tudjuk, hogy ezek a jövőben hogyan fognak működni. Ezért remélem, hogy megkapja ez a javaslatom az önök támogatását, és hogy a bizottsága valóban nyugodtan, intenzíven, behatóan megtárgyalhatjuk a jövőbeni eljárást az omnibus eljárás kapcsán. Lényegében ez lett volna minden, nem, nem még egy dolgot elfelejtettem. A bizottság a az egyszerűsítési eljárás kapcsán a beruházók differenciálásának a fogalmát is bevezette. A bizottság javaslatából számomra nem derül ki, hogy tulajdonképpen ez kiket érint. És arra kértem a bizottságtól, hogy lehetőleg még mielőtt bemutatásra kerül ez a jelentés, alkossa meg egy definíciót. Sajnos ez nem történt meg ezért ebben a javaslatban csak a preambulumban tudom felhívni a bizottságot arra, hogy alkosson meg egy ilyen definíciót. Remélem, hogy amíg e, leáll még a határidő előtt, a módosítók beintásnak határidő előtt ez meg fog születni. Ugye nem lenne jó, hogyha nem tudnánk arra hagyaszkodni, hogy most rám ez az egyszerűsített eljárás vonatkozik-e vagy sem, Ezért ezt még értékelni kell. Ezért kérem a bizottságot arra, és talán kapunk még választ is ma erre a felvetésre, hogy hallgasson meg egy ilyen definíciót. Örömmel várom az együttműködést az árnyék előadókkal. Már erre a hétre is terveztünk egy találkozót, de azt is kérném, hogy a módosító indítványok kapcsán, amelyeket majd remélhetőleg be fognak nyújtani, egyik figyelembe azt is, hogy nem akarjuk az általános rendelet tehát teljesen újra, újra, újra, újra írni, megváltoztatni, csak a bizottság által megadott pontokra, főpontokra koncentrálunk, és ennek szellemében várom a jó együttműködést. Köszönöm szépen. Nem említettem meg, hogy két lehetőség van a módosító javaslatokkal kapcsolatban. Először is lehet közvetlenül a pénzügyi szabályozásra vonatkozó részre a regiben benyújtani módosító javaslatokat, illetve azon, módos, azon cikkekre, amelyek a mi kifejezett és kizárólagos illetékességünkbe tartoznak. Ami az egyéb cikkeket illeti, az 54-es cikk alapján, amelyek az EMPL, a TRON és az ITRE illetékessébe tartoznak, itt a mi tagjaink, az, az Regi Bizottság tagjai az adott szakbizottságban nyújthatják be a módosító javaslatukat, amelyek ezeket majd a saját jelentésükben figyelembe veszik. A módosítások benyújtásának határideje a Regi Szakbizottságban március 7 délután 3 óra, egy hét van tehát a módosítások benyújtására. Most miután tisztáztuk ezeket a dolgokat, megadom a szót a árnyékjelentéstevőknek, Van Nisztelrooy úr. Köszönöm szépen először is, gratulálok az elnök asszonynak, kiválóan menedzseli a dolgokat ma délután. Azt gondoltam, hogy 5 óra körül kezdjük ezt a témát, de már előbb elkezdtük, úgyhogy eh, sajnálatos módon nem hallottam a eh, fejtegetéseinek az elejét. Ahogy már hallottuk, az a biztossal eh, folytatott párbeszéd során is, itt arról van szó, hogy az EFSZ-t és a szociális alapokat hogyan pozícionáljuk egymáshoz képest. A két eszköz teljesen különbözik egymástól. Ahogy a biztos asszony is mondta, itt nincs, ebben nincsen földrajzi kritérium, de hogyha az F re kitérünk, végeredményben kellene, hogy legyen egy geográfiai földrajzi kritérium. hogyha a pénz egy 10%-át kombinált eszközbe szeretnék fektetni, egy olyan eszközbe, amely a regionális alapból, illetve az EFSZ-ből is kap pénzt, még eredményben biztosnak kell lenni a projekt és a régió sikerében, mert különben nem is kezdenek, nem is szabad belekezdeni. Tehát az ERDF-ből lehet pénzt fordítani projektekre, de nem tudjuk, hogy ezek meg fognak-e valósulni. Én úgy látom, hogy a regionális alapok nagy pozitívuma az, hogy ez egy horizontális, koordinált megközelítés. Emberekről beszélünk, emberi kapacitásról beszélünk, üzletről, infrastruktúráról, és ehhez jó előkészítésre van szükség eh, tematikus szinten. Én többet szeretnék tudni, ahogy Krél asszony is többet szeretne tudni erről. Kérdés tehát, hogy milyen messze tudunk elmenni, annak érdekében, hogy a saját perspektívájukban tartsuk a, a, ezeket a, e, az alapokat, Az EFSI-ben ugye az EFSI lényege a magántőkének a generálása is, magántőkéből való beruházások generálása is, tehát ez is belejátszik a képbe. Tehát ez a területi megközelítés, ez meg kellene, hogy valósuljon a gyakorlatban. Én emlékszem, amikor készítettem az EFSZ-ről egy véleményt, én voltam tehát a jelentéstevő, és azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy hogyan működik a dolog a gyakorlatban, és majd utána nézzük meg, hogy a jogszabályokat meg kell-e változtatni. Ez volt a megközelítésem, hiszen támogattam a szinergiákat, Mi nem úgy működünk, hogy ezek a projektek olyanok, mint a habatortán, itt egy kis kupachab és ott egy kis kupachab. Holnap lesz egy ülés, és talán addigra el tudják dönteni, hogy a pénzek 10-15%-át az, ö, áttegyék egy másik eszközbe, és rendelkezésre bocsássák az EFSZ-nek. Érdekes lenne jó lenne megoldást találni minél hamarabb, és nem megvárni a következő periódussal kapcsolatos vitát, mert az én véleményem szerint az FC folytatódni fog, ez ki fog bővülni, talán a legjobb módszer, a legjobb e, tanács az lehetne, hogy próbáljuk meg alakítani a dolgokat minél hamarabb, és ne várjuk meg, még e, elmegy a vonat mert most egy, egy, egy egyedülálló lehetőségünk van a e, szabályozás megváltoztatására. A biztos az, hogy beszélt a kommunikációról, a láthatóságról, és ezt meg is ígérte, hogy erről készít egy tervet. Meg kellene nézni, hogy betnyújthatunk e ezzel kapcsolatos módosító javaslatokat. Hogyha megnézzük most, hogy mi a helyzet, hogyha egy projekt lezárul, Erről nem folyik igazi kommunikáció, csak annyit jelentenek be, hogy európai eh, támogatással valósult meg egy projekt. Amikor a strukturális alapok 4-5 év múlva az eredményt eh, szolgáltatják, akkor meg kellene hallgatni azokat, akik a beruházásaink eh, kedvezményezettjei. Nem csak a projekt lezárásakor, hanem az eredmények megvalósulásakor. És én azon gondolkodom, hogy milyen módosítást tudnék ezzel kapcsolatban benyújtani. Van itt még egy dolog, a zöldek többször is említették, hogy az ilyen típusú dolgokat ki kellene venni a javaslatból. Ami a többit illeti, hát üljünk össze a lehető legjobb együttműködési szellemben. Köszönöm. Tomasić asszony. Hvala lijepa gospođo predsjednice. <clears throat> Podržavam prijedlog izvjestiteljice Krell vezan za uspostavu ravnoteže između potic. Támogatom Krell kolléganőnek a javaslatát, hogy találjunk egy egyensúlyt azok között, akik készen vannak arra, hogy egyszerűsítsék a finanszírozásokat úgy, hogy közben nem büntetjük azok, akik még nincsenek készen erre az omnibus eh, javaslat, ez eh, valóban úgy kell, hogy felépüljön, hogy megérti az, hogy a különböző tagállamok más szinteken vannak, más képességekkel rendelkeznek, és más körülményekkel rendelkeznek. Az, ami az egyik országban egyszerűsítés, nem feltétlenül ugyanazt jelenti egy másik országban. Kell egy átlátható megközelítés annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk eljárni. Kell képviselőasszony rámutatott arra, hogy még mindig nem határoztuk meg, hogy milyen mértékben tudjuk az egyszerűsítést végrehajtani. Mi a legmegfelelőbb megközelítés az egyszerűsítéshez, anélkül, hogy túlbonyolítanánk az eljárást, hogy negatív kihatással legyen ez a tagállamokra. Tehát a rugalmasságot megtartva egyszerűsíteni a folyamatokat, ez azt jelenti, hogy a figyelembe kell venni az infrastruktúrákat, különböző méretű struktúrákat, egy 8-as és 9-es módosítóknál ez szerepel. Én úgy gondolom, hogy ez az egyszerűsítés, ez negatív kihatása lesz rendkívül sok tagállamban. A bizottság már elővetítette azt, hogy szükséges az egyszerűsítés, könnyebb befektetést javasol, könnyebb befektetést javasol kulturális szintéren, figyelembe veszük a környezetvédelmi irányelveket és az irányelv és a környezetvédelmi felméréseknek a kihatását, és meg kell nézni, hogy milyen kihatással lesz ez az idegenforgalomból származó bevételek kapcsán hogyha megnézzük a jelenlegi idegenforgalmi mozgásokat, a helyi lakosság és a vállalkozókat is érinteni fogja mindaz, ami történik. Mindig a fenntarthatóságot kell garantálni, oda kell figyelni, hogy a forrásokat ne tegyük tönkre, a következő generációk számára. Egy egyszerűsítési javaslatot javasolunk, amelyik a SZIE és FACE alapokra vonatkozzon. Megkérem az előadót, hogy hát láthatóbban, világosabban vázolja föl, hogy milyen módon kívánja elérni ezeket a, köz, ezeket a kapcsolatokat. Köszönöm szépen, én vagyok a következő árnyék jelentéstevő, úgyhogy hadd osszak meg én is önnel néhány gondolatot. Köszönetet szeretnék mondani Krél asszonynak, nagy nyomás alatt készítette el ezt a véleményt idő, nyomás, elvárások a többi bizottság részéről, ezek nehéz helyzetet teremtettek. Most a javaslat elkészült, és ez egy nagyon jó kiinduló pont a vitához. Biztos vagyok benne, hogy közösen megoldásra jutunk a jelentéstevőkkel. Én ezt a javaslatot elfben üdvözlöm, hiszen a az Európai Parlament, a bizottság és a tagállamok és az érdekelt felek közös erőfeszítéseit támasztja alá a strukturális beruházási alapok megvalósításával kapcsolatban. Az FC eh, a pénzügyi eszközöket tehát kombinálja és csökkenteni próbálja az administratív terheket a kedvezményezettekre. A módosítások egy része a magas szintű munkacsoport, a bizottság által vezetett magas szintű munkacsoport munkájának eredménye. Én ALDE árnyék jelentéstevőként támogatom azokat a módosításokat, amelyek az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkoznak az FC-vel kapcsolatban. Támogatom azt a javaslatot, amely a small scale infrastruktúrára vonatkozik, E, tehát az ERDF rendeletben is van erre utalás, miközben emelnénk a plafont ennek támogatására. Az újonnan felvetülő kihívásokkal kapcsolatban, az reprogramozás, az újraprogramozással kapcsolatban és támogatásra van szükség. Én teljes mértékben támogatom az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Az omnibusszal kapcsolatos módosításokat is támogatom. Az FC összekombinálása a pénzügyi eszközökkel fontos, a szinergia és a, és a kiegészítő jelleg erősítése érdekében és a magángazdasági finanszírozás generálása, támogatására érdekében. És támogatom Van Nistelrooy urat valóban erre megoldást kell találni, hiszen az új beruházásokkal kapcsolatos igény nem fog csökkenni, úgyhogy meg kell találni a lehetőségét arra, a lehetőséget arra, hogy a két eszköz egymás mellett létezzen. Ebben az összefüggésben fontos, az Európai Bizottság javaslatának végrehajtása minél gyorsabban. Hogyha jövőbeni legislatív javaslatban gondolkodunk, akkor megint csak évek fognak eltelni. Talán ezt az opciót kihasználhatnánk arra, hogy megoldást találjunk ezen kiegészítő jellegre. Ez az, ez az én, ezek az én megjegyzéseim, és akkor van az, hogy következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, kedves Krél asszony, én is köszönetet szeretnék mondani ezért a javaslatért. Nagyon sok dologban egyetértek önnel, és azzal is, amit szóban bevezetett, ez kiváló vita alap, főleg azt, ami a 30A ez a CPR 30A cikkének törlését illeti a korlátlan eszköz átvétel a struktúrális alapokról, a kohéziós politikáról, más pénzügyi területre, az EFSI-re, más platformokon már többször is elmondtam, hogy miért utasítom ezt el, ez nagyon veszélyes a kohéziós politika szempontjából. Nagyon fontos, hogy világos álláspontot fogalmazzunk meg ezzel kapcsolatban. Aztán egy további CPR törlést fogunk kérni a 39 per A cikkel kapcsolatban. Az FC szabályok rosszabbak, és mégis ezek javára akarják ezt visszavonni. Ezt már többször is elmondtam, hogy ezt miért nem tudom támogatni. Az EFSI véleményünk szerint nem megfelelő a kohéziós politika mércéjének, és ezért a 39A cikk szempontja, 39 per A cikk elfogadása is egy romlást jelentene. Aztán be fogok nyújtani a 62-es cikkel kapcsolatban, a shared management kapcsolatban egy módosítójavaslatot, 9-es pont, E, a közös, az alapok közös felhasználása, ezt mi elutasítjuk, és természetesen az ESI és az EFSI e, közötti összekapcsolódás kritikusan látjuk, hiszen nagyon fontos, hogy a kohéziós politikától ne térjünk el piacorientált eszközökre. Ez a különböző módosító javaslatokban is meg fog mutatkozni. Támogatni tudom azt, amit ön mondott, a menekültekre vonatkozó pozitívumokkal kapcsolatban ezt nagyon nagy mértékben is üdvözöljük, és összességében én várom a jó és konstruktív együttműködést, főleg holnap az árnyékjelentést a bőülésen. Köszönöm szépen, Demátó asszony. Rendben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az omnibus javaslatról beszéltük. A bizottság tett egy javaslatot, és Olaszországban, Olaszországban is az történik, hogy ez mindent összegyűjtött egy text egy szövegben. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos legyen, hogy minden egyes aspektusát ennek a szövegnek alaposan átvizsgáljuk. Digitális infrastruktúrákról van itt szó, és virág, növény, paraziták, minden benne van. Krelek kolléganőnök a munkáját nagyra tartom és támogatom, és be fogok nyújtani néhány módosító indítványt. A 262-es cikkel kapcsolatosan nagyon fontos, és örülök, mert ez egy, egy gyors reagálást tesz lehetővé. A szolidaritási alap alapot illetően nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk reagálni, mert azok a lakosságok természeti katasztrofák által sújtott lakosságról van szó, ahol nagyon fontos az, hogy minél előbb megkapják a, a támogatást. A 264-es cikkkel kapcsolatosan a szegénység elleni harc, a befogadás, az bevándorlók ö, ö, szociális és gazdasági ö, befogadása és alkalmazkodása. Úgy gondolom, hogy ezeknek azonban nem szabadnak kohéziós politikát sújtani, hanem az egész Európai Unió költségvetését kellene, hogy érintse, úgy, hogy az összes tagállam részt vesz. A 265-ös cikk az, amit eh, azt kell mondjam, hogy nagyon nem tetszik. A, a közvetlen költség, költségekről van szó, és itt ennek a, az egésznek a megfogalmazása az, ami nem tetszik. A CI és az FC-nek a, az összemosásáról van szó itt, és nagy kockázatokat rejt. Ott azt mondják, hogy egy szinergia van ezek között, itt viszont úgy tűnik, hogy elvonják a pénzt a kohéziós alapokból, végül is eltűnnek, és felhigítják az epsziben. Nagyon fontos, hogy az FC és a CIA eh, alapoknak az összemosását nem szabadna elfogadnunk, mert ezáltal gyengülne a kohéziós politika. Köszönöm szépen. Thank you very much. Are there any... Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés? Nincs, akkor Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, ki szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Krél asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek. Először is köszönöm szépen a munkáját. Nagyon-nagyon rövid határidőn belül kellett ezt elkészíteni, ezt nagyra értékeljük, hiszen ön is tudja, hogy az omnibus javaslatot szeretnénk minél gyorsabban elfogadni. Összességében nagyon elégedettek vagyunk a szöveggel és az véleménytervezettel, mindazonáltal nagyon sajnálatosnak tartjuk azt a javaslatot, hogy az FC-re vonat való utalásokat hagyjuk ki, tehát a stratégiai beruházásra vonatkozó utalásokat az omnibusból. Mi ezeket szeretnénk bent tartani, hogy lehetővé tegyük a két alap kombinálását, hogy elérjük a közös célunkat az európai beruházási tervvel kapcsolatban, tehát a kickstart érdekében, az új munkahelyek és a nagyobb növekedés érdekében. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mi véleményünk szerint ez egy kettős, mind a két fél számára nyerő szituáció. Először is erősíteni tudjuk az Európai Stratégiai Beruházási Alap hatáskörét, egy megfelelőbb földrajzi lefedettséget tudunk biztosítani, a strukturális alapokat az alacsonyabb kockázati profilú projektekre ki tudjuk terjeszteni, tehát további magán tőkét tudunk bevonzani, Egyrészt ez vonatkozik a stratégiai beruházási alapra, illetve a strukturális alapokra vonatkozóan is az a véleményünk, hogy fontos ez, hiszen nagyobb áttételes hatást lehet így elérni, és több magán részvételt tud ez generálni, több beruházást. Tehát olyan összefüggésben, amikor is a strukturális alapok elérhetősége túlságosan kicsi ahhoz, hogy a pénzügyi igényeknek megfeleljünk. Ez persze további magyarázatokat szükségeltethet, ezeket szívesen megadjuk, jobb kommunikációra is van szükség ezen kombináció előnyeivel kapcsolatban. Két nap múlva, ha jól értettem, akkor egy technikai ülésre kerül sor, és ott nagyobb részletekbe tudunk menni e, ezen új kombináció előnyeivel kapcsolatban. E, valószínűleg ez lesz az első lépés, és bármilyen további kommunikáció illetve tájékoztatás érdekében rendelkezésre állunk. A második dolog, amit mondani szeretnék, ha jól értem, itt bizonyos vita folyt a bizottságban az egyszerűsített költségopciókkal kapcsolatban, és ez számunkra egy olyan téma, amely nagyon közel áll a szívünkhöz, az egyszerűsített költségopciók kötelezővé tétele és bizonyos küszöbök használata hiszen ez az administratív terheket komolyan csökkenteni mind a kedvezményezettek, mind a managing hatóságok szintjén. Itt, itt rendelkezésre fogunk állni, és szívesen megvitatjuk a felvetett gondolatokat, nem csak a jelenlegi időszakban, hanem a jövőre nézve is fontos ezen új opciónak a támogatása, hogy biztosítsuk azt, hogy egyre inkább egy olyan terület felé induljunk el, ahol is kevesebb administratív terhet rovunk a kedvezményezettekre. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám. Köszönöm, mondja az elnök. Tisztázni szeretnék egy dolgot, mert én, én nem értettem valamit. Szeretnék feltenni egy képes kérdést. Ön említette egy technikai ülést. Ez a jelentéstevő ugye a jelentéstevő részvételével megtartott ülésről van szó. Igen, igen, elnök, igen, igen, én kértem azt, hogy eh, támogassanak engem egy kicsit, eh, korrepetáljanak, eh, ahhoz, hogy módosító javaslatokat tudjak megfogalmazni. Lesz egy technikai ülés az anyagjelentéstevőknek a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban egy későbbi időpontban, de ez nem, ez nem az, ami holnap után lesz. Ha lesznek még egyéb ülések, azokról nem tudok, de azt tudom, hogy hogy a bizottság és az én részvételemmel lesz e, egy technikai ülés, ahol bizonyos témákat majd e, tisztázunk. Egy dologra hadd utaljak még. Szeretném az ESIF és az FC összekapcsolásával kapcsolatos fejezetet kiemelni. E, ez jó lenne, hogyha ezt nem e, e, nem, nem halogatnánk. Azt hiszem, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy ezt alaposan megvizsgáljuk, hogy valóban lehetséges az, hogy a tagállamok, eh, amelyek pénzt adnak vissza a bizottságnak, azok eh, kedvezményezetjei legyenek bizonyos projekteknek, és legyenek olyan eljárások, amelyek szerint a tagállamok régiói, amelyek a pénzt kapják, részt vegyenek abban a döntésben, hogy visszaadjanak pénzt. Itt ahhoz, hogy megfelelő megfogalmazásokat találjunk, ahhoz kicsit több időre van szükség, mint amit az omnibus eljárás lehetővé tesz. Az omnibus eljárás, hát hogy is mondjam, ezt itt korbácsal verjük át a parlamenten ezt a javaslatot. Látja, hogy nem is nyújtok be módosító javaslatot a költségvetési rendelet témájával kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez a költségvetés és a kokobú feladata főleg, és itt elég bölcsesség gyűjt, gyűlt össze ebben a két bizottságban. Ez az én, eh, az én jelentésem kifejezetten csak a regionális bizottságra vonatkozó témákkal foglalkozik, amelyekben kizárólagos illetékességünk van. És nem akarok fékezni sem senkit. Eh, sok területen persze minél gyorsabban e, egyszerűsítésre van szükség, és az sem igaz, hogy ne lehetne már most az EFSZIT és az esif e, e, kombinálni, tehát nem arról van szó, hogy bármit is megfékeznénk, nagyon sok minden nagyon sok minden amellett szól, hogy gondosan kell eljárni, és ne, az, ne kerüljön arra sor, hogy miután miután elfogadtuk ezt, egy év múlva megállapítsuk, hogy mégsem működik a dolog. Hát ezt a pár hetet, nyolc hetet igazán eh, rászállhatnánk erre a eh, problémára, hiszen eh, hatalmas beruházási összegekről van szó, úgyhogy itt fontos lenne szakmai döntéseket hozni, úgyhogy ezt fontosnak tartom. Holnap talán az árnyék jelentéstevői ülésen ezt beszélhetünk erről. Nagyon örülnék, hogyha támogatnák azt a javaslatot, hogy ezt vegyük ki ebből az eljárásból. A bizottság ugyanezt a javaslatot benyújthatja holnap még egyszer, hogy valóban több időnk legyen együtt nem, nem, tényleg nem elhanyagolható összegekről van szó, milliárdokról van szó, amelyeket a jövő érdekében akarunk beruházni, ebben felelősségünk van, nem lehet ezt csak úgy gyorsan sietősen elfogadni. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság az elmúlt hetekben még bizonyos magyarázatokkal adós maradt. Néha az a benyomásom, hogy egy olyan eszközt hozunk létre, amely sokkal inkább az EIB-t támogatja, mint hogy a kohéziós politikát, illetve a vidéki fejlesztést támogatná. Engem meg lehet győzni, de nem ilyen időnyomás alatt, ezért jó lenne, hogy egy kicsit több időt tudnánk fordítani erre a témára. Köszönöm szépen. Just one, one remark. We, we try to find our way. In... Jó, megpróbálunk itt rendet teremteni az FC-vel kapcsolatban. Ez tényleg fontos. Miért van szükség a gyorsaságra? ahogy ő is mondta, és nagyon sokszor hallottam az EIB részéről, hogy milyen jó dolog a blending. Különböző rendszereket össze lehet elegyíteni. De hát ez nonsens, hiszen később akkor a kedvezményezettek eh, számára ebből sok gond adódik. Legyünk tehát precízebbek. És próbáljunk meg ezzel a jogszabályjal egy fontos irányt eh, kijelölni, és majd ezt követi a kiterjesztés az EFSZ-re. Ez egy jó eljárás és legyünk, vállaljunk felelősséget, a bizottság is. Azt mondjuk, hogy itt most teszünk egy lépést, ezt lehetővé tesszük, de azután vissza is kell lépni, világossá kell tenni, hogy miről is van itt szó. Kohéziós alapokból átemelünk pénzt egy másik instrumentumba, az EFSI-be, de mi a garancia arra, hogy ez a pénz azután visszakerül a régiókba? Itt áttörésre van szükség, ez nagyon fontos lesz, különösen 2020 után, hogyha az FCS hasonló instrumentumokkal tovább is dolgozunk, akkor mondhassák azt azt az országok, hogy ezt látni akarják. Lehet, hogy ez a kérdés bizonyos országok számára fontosabb lesz. Ennek az időszaknak a hátralévő részét használjuk fel arra, hogy ezt kísérletezzük. Ha mi nem találjuk meg a választ, akkor ki fogja? megvédhetjük a kohéziós megközelítést. Tehát nézzük meg, hogy mit tudunk itt tenni, és azután lehet, hogy az EFSI kiterjesztésével ezt a területi megközelítést is majd erősíteni tudjuk amennyire meg tudom ítélni, az EFSZ-vel kapcsolatban a bizottság azt mondja, hogy igen, igen, itt nagyobb területi egyensúlyra van szükség. Lehet, hogy mi ebben tudunk segíteni. rövid az időnk, próbáljuk meg a maximumot kihozni ebből. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik, hogy a holnapi ülés nagyon érdekes és hasznos lesz. Holnap folytatjuk tehát ezt a vitát, holnap lesz az árnyék előadók találkozója, és ott majd folytatjuk ezt a vitát. Nagyon köszönöm az elmondottakat, a javaslatot. Még hét nap van a módosítók benyújtásának a határidejéig. Következő napi pont egyebek, senkinek nincs felvetése. Következő ülésünk március 20-án hétfő lesz délután 3 órától, és kedden március 21-én reggel 9 órától este 6 óra 30-ig. Lezárom a mai ülés, legalábbis a nyilvános részét, és most folytatjuk a koordinátorok zárt ülésével. Akik nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, azokat kérem, hogy hagyják el a termet.